Colleagues, I declare the meeting. Kollégák, ezennel megnyitom az ülést. Elektronikus szavazást fogunk tartani az ülés elején. Próbáljuk ki a gépeket először is. Kérem, hogy szavazzanak akárhogyan. Has, has everybody voted? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Okay. It didn't work. Nem működik? Let's, let's try, try again. Próbáljuk meg még egyszer. Kérem, mindenki szavazzon még egyszer. We are missing. Néhány képviselő szavazata, képviselő még hiányzik, de remélem megérkeznek majd. Two more. One more. ALDE is missing one member, at least. Az AD-ból legalább egy valaki hiányzik. Jó, akkor lezárom a szavazást. A napirend első pontja a 9-es pont, Norbert Neuser jelentése. Szeretne mondani valamit a szavazás előtt? Nem, köszönöm. Akkor kezdjük a szavazást. Nincsenek módosítók, csak egy szavazást kell tartani a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Illetve név szerinti szavazás, javítja az elnök. Nem volt a szavazólistán eh, ezzel kapcsolatos megjegyzés. Név szerint szavazunk? Jó, akkor név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Okay, the vote is uh, closed. Lezárom a szavazást. Tizenkilencen szavaztak mellette, egy ellenszavazat, és nem volt tartózkodás. A jelentést elfogadtuk. Gratulálok. A második uh, vélemény szintén Norbert Neuser eh, tollából született eh, véleménytervezet. Kezdjük a szavazást. 25 módosító érkezett, ezekről külön kell szavazni. Hetes módosító. Készfeltartással szavazunk. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Nyolcas módosító. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os, ellenőrizzük a 15-öst elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyon jó, hogy ellenőriztük. 16-os. Mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, ezt meg kell néznünk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Let's see nézzük. Nyitva van még a szavazás. Ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasít... Elfogadtuk, javítja az elnök. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 19 mellette. Ellene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 A preambulum bekezdése következnek. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Záró szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Congratulations, yes. And the next uh, vote is on... Uh, uh a következő szavazás Linda McEwan jelentéséről lesz. Az unió külső finanszírozási eszközeinek uh, megvalósítása. Vannak visszavont módosítóink. Kezdjük meg a szavazást. A 12-es, 13-ast visszavonták, ezért 14-es ki van mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. A 15-öst visszavonták, szóbeli módosító, ki van mellette, ellene, elfogadva. Tartózkodás elfogadva. Ebben a helyzetben a 16-os kiesik, 17-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 40-es kiesik, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Vote is open. Vote is open. Még mindig nyitva van a szavazás. Hát. Tengo problemas con esta. A gépem nem működik, de ellene szavazok. Jó, lezárom a szavazást. Ő is ellene szavazott, ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. Tehát át tudna ülni egy másik ülésre. Igen, már meg is tette, nagyszerű. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. No, no. Uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es, mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Maybe, maybe. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egy szavazat is számít. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 26-ost visszavonták. 27. Erről szavaznunk kell, mert a 25-öst elutasítottuk. Tehát ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31 mellette, ellene. Ezt is meg kell, hogy nézzük. Megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. elutasítva. 33-34-est visszavonták, 35-ös mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva, 36 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva, 37 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva, 38 két részben szavazunk, első rész mellette, ellene. Tartózkodás, ezt is meg kell, hogy nézzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 39 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdések. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A többi módosítót visszavonták, úgyhogy zárószavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. What is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most következik a bizottsághoz intézendő szóveli kérdésről. Itt nincsenek módosítók. Tehát egy elektronikus szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. És most következik Frunzulica úr jelentése. A közös kereskedelem politika megvalósításáról való éves jelentésről szóló vélemény szeretne hozzászólni előadóként? Frunzulica úr, nem köszönöm. Akkor kezdhetjük a szavazást. Egyes kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ez kiesik. A nyolcas módosító következik. Mellette, ellene. Elnézést, mondja az elnök. Kettes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt meg kell nézzük elektronikusan. Everybody vote. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ez azt jelenti, hogy szavaznunk kell az ötös módosítóról mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene, tartózkodás, ezt meg kell nézzük. Még egy szavazat hiányzik. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás, ezt is meg kell, hogy nézzük elektronikusan. What is Cloud? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas. Mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Kettő A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva valószínűleg, de ellenőrizzük csak, hogy biztosak legyünk benne. Jó, megnézzük elektronikusan. Vote is... Ah. Yeah vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor szavazunk el a 9-es módosítóról mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Check, oké. Okay. Ellenőrizzük, rendben. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Zárjuk le a szavazást. Elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Szóbeli módosító egyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben, 13-ast ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk, 14-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 15-ös módosító Valaki még nem szavazott. Egy szavazat hiányzik, kettő hiányzik. Akkor le kell zárnunk most már a szavazást. Elutasítottuk. So you want to take it Again. Akkor ismét szavazzunk ugyanerről? Okay. Let's be generous and vote. Legyünk akkor nagyvonalúak, szavazzunk újra. Megítom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Elnök úr, úgy tűnt nekem, hogy a hármas kompromisszumot elfogadtuk, nem? Nem? El, elutasítottuk? Akkor bocsánat. Tizenhatos? Vagy hol is járunk? Rendben, ellenőrizzük a 16-os módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 17-es mellette. Ellene. Kérem magasra emeljék a kezüket. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 18-as. Rendben, ellenőrizzük a 17-est. is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 19-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 20-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Négyes kompromisszumot ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as, mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 23-ast. Ott is closed. Lezárom, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Igen, kicsit nehezen megy. Lezárom. Elfogadtuk. Három módosító kiesik. 28-as mellette. Két részben. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Rendben. Ellenőrizzük a 28-as első részét. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum rendben, ellenőrizzük. 28-as második részéről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29-es Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes? Yes. Hetes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, illetve nem, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 46-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 46-ost ellenőrizzük, még mindig nyitva van a szavazás, lezárom elfogadtuk. És most akkor a végszavazás következik az egész állásfoglalásról, annak módosított formájáról. Elektronikus formában megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. És ezzel lezárom a szavazást. Köszönöm szépen a részvételt, folytassuk a munkát. Nézzük, 14-es napi rendi pont következik, az őshonos lakosság jogainak megsértése és ide tartozik a nagyarányú földszerzés is. Kérem, hogy aki elhagyja a termet, azt csendben tegye, mert folytatnunk kell a munkát. Tisztelt kollégák, eszmecsere következik a véleménytervezetről, amely az ősonos népek jogairól, illetve a jogok megsértéséről szól. A nagyarányú földszerzésről ismerős ez a téma, és nagyon fontos a szakbizottságunk számára, az AFET és a DROA, az illetékes bizottság Francisco Assis jelentéséről 23-án vagy 24-én áprilisban szavaz az AFET. Maria Hoyba jelentéstevünk. Maria, meg is adom neked a szót, hogy bemutasd a véleménytervezetet. Kérem, hogy csendesen hagyják el a termet azok, akik most kimennek. Maria, tiéd a szó. Köszönöm szépen. A következővel kezdenénk. Január 17-én az Európai Uniónak Kenyában egy fejlesztési projektet kellett felfüggesztenie, hiszen egy juhász nem volt hajlandó elhagyni a területét, és egy nappal előtte, a projekt előtt ezt a szemét lelőtték. Tehát egy őslakos néphez, szingva néphez tartó, tartozó személyt meggyilkoltak, és egy másikat pedig megsebesítettek. Egy erdős területen, Nyugat-Kenyában akartak, egy erdős területet akartak akartak kiüríteni, mert itt volt egy Európai Uniós projekt, fejlesztési projekt. A Márten programban a talajvízről, klímaváltozásról volt szó, 2016-ban indult be ez a projekt. És a nem kormányzati szervezetek azt mondják, hogy csak ennek az Európai Uniós projektnek köszönhetően került sor az emberek elűzésére, az emberi jogok megsértésére, tehát az őslakos népek bántalmazására. Nagyon keveset tudok erről a programról ahhoz, hogy további részletekről számoljak be, de hadd mondjam el, hogy a ma, mai vitánk tárgyát képező téma nagyon fontos, és az emberi jogok kérdése egyformán. Az őslakos népek jogait túl gyakran megsértik, és ezek a népek nagyon ritkán kapnak igazságtételt. Általában a földhöz való jogról van szó ezekben a problémák, problémás esetekben, és pontosan ez a témája az állásfoglalásnak is, illetve a véleménynek is. Miért kerül sor ilyen sok problémára? a földtulajdonlást illetően, hát egyszerűs, leegyszerűsítve a következőkről van szó. Őslakos, az őslakos népek már sokkal régebb óta élnek azon a területen, és léteznek ezek a népek, mint a formális tulajdonjog vagy föld tulajdon. Kenyában is gyakran az őslakos népekhez tartozó személyek olyan földön gazdálkodnak, vagy élnek, amelyeket gyakorlatilag, még gyakorlatilag az övék, de formálisan nem az övék, és ezért kerül sor a konfliktusokra. A másik oldalon gyakran cégek, vállalkozások állnak, amelyek ásványkincseket, vizet akarnak kitermelni, vagy mezőgazdasági tevékenységet folytatni. Az indigén, vagyis őslakos népek jogait itt meg kell óvni, biztosítani kell, hogy a földdel kapcsolatos tranzakciók a jogszabályoknak megfelelően, békésen és az őslakos nép egyetértésével folynak. A fejlesztési politikának mi köze ehhez? A következő. A fejlesztési együttműködéssel az Európai Unió a kormányokat, a régiókat kötelezheti arra, hogy, vagy támogathatja őket abban, hogy a kötelezettségüknek feleljenek meg, és támogassák az őslakos népeket, mert a partnerországok közül sokan még nem rendelkeznek jogszabályokkal ezen a területen. Sajnos a kenyai eset nem egyedi eset. Gyakran a fejlesztési együttműködési projektekben, a klímaváltozási projektekben a problémák ismertek. Az Európai Uniónak biztosítania kell, hogy az ő politikái által ne kerüljön sor emberi jogok megsértésére. És pontosan meg kell vizsgálni ezeket a projekteket, és szigorúbb szabályokat elfogadni ezekre. Harmadszor pedig, ami a beruházásokat illeti, itt az Európai Parlamentben néhány hónappal ezelőtt elfogadtuk a külső beruházási tervet, és itt is ugyanez érvényes, szigorú szabályokat kell elfogadni. A beruházók nem csak a mezőgazdaságban, hanem az ásványkincsek, olaj, gáz kitermelés területén is az őslakos népek jogai tiszteletben kell, hogy tartsák. Ezeket a dolgokat a véleményemben röviden felvetettem. A konkrét javaslatok benyújtásához én magam is módosító javaslatokat fogok benyújtani, és konkrétan az emberi jogi alapú megközelítés operatív megvalósításával kapcsolatban. És emellett a fenntartható fejlesztési célok témájával kapcsolatban, a őslakos népek helyzetével, jogaival kapcsolatban, az egyenlőtlenséggel és a szegénységgel kapcsolatban, mert sajnos ezek a népek gyakran marginalizált népek. Remélem, hogy önök is nyújtanak majd be módosító javaslatot. Köszönöm szépen, és várom az árnyék jelentéstevők hozzászólását. Oké, okay, thank you, Maria. Köszönöm szépen, Maria. Az első árnyék jelentéstevő Véland aki itt van. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Én csak röviden szólnék hozzá, szeretnék köszönetet mondani Hajbruk asszonynak a munkájáért és a javaslataiért, és eh, Assis kollégának is. Néhány módosító javaslatot eh, be fogok nyújtani, amelyek eh, nyelvi módosítások lesznek. Azt hiszem ezzel a témával kapcsolatban jó lenne széleskörű kompromisszumra jutni, mindazonáltal azt gondoljuk, hogy a végeredményt tekintve olyan intézkedésekre kellene koncentrálni, amelyek jogilag megvalósíthatóak. Az ENSZ egyezményét támogatja, a, egyezményét támogatja a néppárt, amelynek célja az emberjogi jogsértések eh, felvázolása és ezek megszüntetése, azt hiszem, hogy ez mindenképpen oda vezet majd, hogy széles körű támogatást tudunk szerezni a véleményhez. Köszönöm. A következő hozzászóló Maria Neuchl. Ez... Laura Sánchez. Nem, Laura Sánchez. Please. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. A Guatemalában a Cabon folyónál nagyon több ezer ember él egy ezen a területen, és ez egész folyót elrabolták tőlük. Florentino Perez spanyol milliárdos tulajdonába került ez és legalább három másik területen is ugyanez történt. A gázvezetékek, az, elektromos tornyok és vezetékek szintén ehhez vezetnek. A Repsol cég és a BBVA bank finanszírozásával történt mindez. Kasseres, aki egy ingyen vezető volt, őt meggyilkolták, Azért, mert a Holland Fejlesztési Bank támogatásával épülő projektet akarta megakadályozni. Ez csak néhány példa, és nem csak a landgrabbing esetében történik ez meg, hanem sokszor olyan létfontosság erőforrások esetében is, mint a víz. Ez folyamatosan azt jelenti, hogy embereket fenyegetnek, vagy akár meg is gyilkolnak. Mechanizmusokra van szükség ezeknek a helyzeteknek eh, a megelőzésére. Nagyon sok esetben eh, nem elég a meglévő szabályok eh, alkalmazása, hanem a tájékoztatás alapú és szabad döntésre is szükség van. Az Európai Unió imázsa tartalmazza azt is, hogy a fenntartató fejlődésen belül az emberi jogokra vonatkozó fejezeteket különösen tiszteletben tartjuk és azonnal fel kell függeszteni azokat a fejlesztési támogatásokat, amelyek esetében ezeket megsértik. Ugyanis a nem kötelező érvényű intézkedések nem szolgálnak semmire, azok csak dísznek vannak. És míg ezek között, a falak között beszélgetünk, több ezren szenvednek attól, hogy a megélhetésüket, a földjüket elrabolják tőlük és ők a fejlesztést rossznak látják, hiszen ennek a nevében bűncselekményeket követnek el. És itt vagyunk mi az Európai Unióban, és kinek az oldalára állunk? Mi azért jöttünk létre, hogy a demokratikus értékeket és emberi jogokat védjük. A konfliktusokat és a humanitárius válságokat el kell kerülni. Az értékeink vajon nem kötelező érvényűek a nemzetközi kapcsolatainkban? Az Európai Unió nem tudna leszámolni ezekkel a visszaélésekkel, akkor sem, ha akarna, mert nagyon sok nemzetközi szereplő vonódik ebbe bele, és nem mindig veszünk részt a programokban. Ezért van szükség arra, hogy az ENSZ keretein belül legyen egy kötelező érvényű szerződés, ami védi azokat, akiket érintenek ezek a problémák, és megvédi az ő jogaikat és következetlennek tűnik számunkra, hogy az áradékok közül egyik sem kötelező érvényű. Ez a demokratikus értékek lerontásának tűnik. Hiába bírálom a helyzetet, mégis optimista vagyok, mert azt gondolom, hogy a helyes irányba fogunk elindulni. És teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy lehet üzleteket kötni, és lehet úgy profitot termelni, hogy közben nem tesszük tönkre emberek életét. Ez csak politikai akarat kérdése, le kell számolni ezekkel a káros gyakorlatokkal. A vállalatok, a vállalkozók és a kormányok nem követkednek el bűncselekményeket. És kollégám teljes mértékben számolhat az én támogatásommal, segíteni fogok abban, hogy a helyzetet javítsuk. Köszönöm. <clears throat> thank you. Köszönöm szépen, Lola. Még egy árnyék jelentéstevőnk van. Ignácio Corao, tessék. Grazie Presidente, in realtà <clears throat> io sono shadow. Köszönöm szépen, elnök úr. A DROA és az AFET bizottságban készítették el a, a főjelentést, Assis kollégán készítette ezt, ez egy nagyon fontos téma. Lola beszélt arról, hogy az Európai Unió hogyan lép fel, mit tesz, főleg ami az európai multinacionális cégek által elkövetett jogsértésekről szól. A jelentés, maga a jelentés javasol bizonyos lépéseket, intézkedéseket, fellépéseket az őslakos népek védelmében, azt is megállapítottuk, hogy az Európai Unió eh, szeretne egy nemzetközi jognak megfelelő eh, jogi keretet létrehozni, nemzetközi garanciákat eh, elfogadni, akkor, hogyha az őslakos népet érinti a földszerzés azt követeltük, hogy az európai partnerek teljes körű információt adjanak az itt fellépő szereplő cégekkel, termékekkel kapcsolatban, az áttelepítési projektekkel kapcsolatban, arról is, hogy milyen alternatívákat kínálnak az embereknek. Több olyan eset is felmerült, amit érintez. Az én véleményem szerint ez egy nagyon jó munka alap konkrét lépések végrehajtásához a munkát ellenőriznünk kell, és a természeti erőforrásokat is meg kell védenünk. Bilaterális intézkedések nagyon fontos szerepet játszanak Az emberi jogok védelme elengedhetetlen a harmadik országokban, és ezt teljes mértékben támogatjuk. Hangsúlyozzuk azt, hogy azok a területek, ahol őslakos népek élnek, ezeket meg kell védeni, és az Európai Uniónak tiszteletben kell tartania és tartatnia ezen emberek alapjogait és az európai eh, cégeknek is tiszteletben kell tartani eh, ezt. Az Európai Bizottságnak és a tanácsnak megfelelő jogszabályokat kell elfogadniuk, amelyek szankciókat tartalmaznak, és ezen emberek számára megfelelő helyzetet teremteni. Köszönöm szépen, Ignáció, meg is adom a szót eh, a kollégánknak. Kérem, mutatkozom be, nem emlékszem a nevére. Maria Neuchel war leider gerade beim Abstimmen, deswegen bin ich ein bisschen spät. Mária Noiselnek hívnak, üdvözlök mindenkit, e, árnyék jelentéstevő vagyok a témában, és nem tudtam időben ideérni, mert egy másik ülésen szavaztuk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy hangsúlyozzuk, hogy a fogyasztási szokásainkban, a politikában, az export-import tevékenységünkben paradigmaváltást kell elérni. Ez azt jelenti, hogy a mi fellépésünk, a mi cselekvésünk is felelős azért, ami történik az, ezekkel az emberekkel, ezekkel a az őshonos népekkel, akiket elűznek a földjeikről. Most nem arról van szó, hogy az Európai Uniót rossz fényben tüntetjük fel, sokkal inkább arról van szó, hogy felelősséget vállalunk a tevékenységünkért, a felépésünkön. Nem csak a földről van szó, erdőkről van szó, halászati politikáról van szó, arról a lehetőségről, hogy az emberek itt élni, termelni tudják tudjanak. Sajnos nem hallottam, amit az előttem szólók mondtak, de nagyon fontos, hogy az Európai Unió felelősségét az export-import tevékenységben, a gazdasági politika, a kereskedelemi politika, mezőgazdasági és halászati politika terén felmutassuk, hiszen nem mag, maguktól történnek ezek a dolgok, nem derültékből villámcsapásként, hanem emberek tevékenységéből vezethető ez le, és ezért a felelősséget nekünk kell vállalni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ön tehát a Szociáldemokrata frakció árnyék jelentéstevője volt. Jó, akkor szeretne még valaki hozzászólni? Nem. Akkor kérdezem, hogy az Európai Bizottság részéről, e, vagy az EKS részéről van-e itt valaki, aki szeretne hozzászólni? Tessék. Tessék, kérem mutatkozzon be. Thank you, Chair. My name is... Köszönöm szépen, elnök úr. Tubegentnek hívnak, az Európai Külügyi Szolgálat eh, emberi jogi eh, osztályáról érkeztem. Korábbi alkalommal volt már lehetőség arra, hogy ezen fontos jelentés eh, jelentéstervezetről eszmecserét folytassunk, úgyhogy nem fogok nagyon belemenni a részletekbe, de említeni szeretnék egy nagyon fontos dolgot, Támogatnunk kell az őslakos népcsoportok jogaiért küzdő emberjogi jogvédőket, eh, akik eh, környezetvédelmi, illetve eh, klímaprojektekben is részt vesznek, illetve szeretném felhívni a figyelmüket a májusi tanácsi 2017-es májusi tanácsi következtetésekre, amelyek az őslakos népek jogainak megsértésére felhívják a figyelmet a földszerzés témájában, földhasználat témájában, diszkrimináció és egyenlőtlenség való utalás mellett. A tanács emellett hangsúlyozza, hogy nagyon fontos, az őslakos népek integrálása, a 2030-as agenda megvalósításában, az ő figyelembevételük a, és a sebezhető csoportok külön sebezhető csoportokra való koncentrálás, legyen szó fogyatékossággal élőkről, fiatalokról, aztán a fegyveres konfliktusok, az elüldözés elleni fellépés szintén nagyon fontos, a konfliktus megelőzés és a béke folyamat támogatása is hangsúlyos pot. A tanács emellett az üzleti világ és emberi jogok összefüggéseire is felhívja a figyelmet, és ez szintén releváns téma az őslakos népekre vonatkozó kérdéseket illetően. Említették az egyetértés fontos alapelvét, a tanács is támogatást vár e- ezen elv mellett, a párbeszéd és a konzultáció az őslakos csoportokkal nagyon fontos. Minden Európai Uniós projekt eh, megvalósulási szinten és Európai Uniós támogatás keretében, hogy ez tehát eh, egy szisztematikus és eh, hatékony módon valósuljon meg. 2013-tól a jobb jogalkotás keretében már kihangsúlyoztuk, hogy az alapjogokat figyelembe kell venni, az ezek megvalósulását és sértetlenségét figyelembe kell venni minden Európai Uniós fellépés esetén. Ennek hatása van a kereskedelmi politikánkra is, és ahol ezen területre vonatkozó iránymutatásokat dolgoztunk ki, ezek utalnak az őslakos népek jogaira is várjuk ezen fontos jelentés lezárását és az együttműködést. Köszönöm. A bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni? Ha nem, akkor... De, ma, igen, tessék, kérem, mutatkozzon be. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, köszönöm. A lehetőséget Szilvi Pulornak hívnak, a DEFCO-ban dolgozom, emberjogi témában és az, az őslakos népek jogaival foglalkozó osztályon dolgozom. Köszönöm a parlamenti képviselőknek, hogy felvetették ezt a témát. Sajnálatos módon a DEFCO is abszolút ismeri ezt a helyzetet, ezeket a nehézségeket, az emberi jogi jogvédők helyzetét. Egyre inkább azt látjuk, hogy egyre több emberi jogi jogvédőt meggyilkolnak, olyanokat is, akik környezetvédelmi jogokért küzdenek, az őslakos népekhez tartozó vezetőket, akik az természeti erőforrásokat próbálják megvédeni, amelyeket az üzleti világ magához akar ragadni. Most értékeljük a különböző javaslatokat és az ilyen projektekre vonatkozó költségvetési sort. A DEFCO tól jöttem, de ez az én mandátumom mon vagy az én feladatomon abszolút túlmutat ez a téma. Hatalmas hatásai vannak ennek a politikának a különböző egyéb területekre is, legyen szó beruházási politikára, vállalkozás politikára, emberjogokra, mezőgazdasági főigazgatóságot is érint ez. Tehát ez hatalmas kihívás számunkra, meg kell próbálni közösen fellépni, megoldást találni, koherens, következetes megoldást találni ami a külső és belső koherenciát illeti, erre hadd mondjak egy példát. Amióta a fejlesztési politikában dolgozom, a FLECT és a VPA pro, pro, programot kell említenem. Itt a fakitermelési projektről van szó, nem vagyok szakértője ennek a konkrétan technikailag ennek a témának, de az erre vonatkozó külső-belső koherens fellépést meghatározó eh, keretet fogadtunk el ezzel kapcsolatban. Teljes paradigmaváltásra van szükség a fejlesztési politikák megvalósítása terén, tehát vannak olyan fejlesztési projektek, amelyek valóban eh, hát eh, kockán forognak. Kenyát, Száingve közösséget említeném. Itt is egy fejlesztési projekt valósul meg, egy víztorony eh, projekt, környezetvédelmi projekt. Ez a delegáció január 17-én felfüggesztett minden finanszírozást, a kenyai eh, hatóságoknak nyújtott eh, támogatást felfüggesztette, hiszen január 12-én sor került erre a gyilkosságra de nincs más lehetőségünk, ez az egyetlen lehetőségünk, egy európai beruházás ellen panaszt emelni például, vagy fejlesztési projekt ellen panaszt emelni, erre nincs mechanizmus, nincsen kártérítési mechanizmus, ezek sajnos nem léteznek, úgyhogy nagyon fontos ez a jelentés, és nagyon kiegyensúlyozott. Nagy érdeklődéssel fordultam ezen téma felé, és nagyon örülök annak, hogy a képviselők napirendre tűzték ezt a témát, és foglalkoznak ezzel. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Maria Hajbuch szeretné lezárni a vitát. Tessék, magadom a szót. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a példákat, amelyeket felvetettek a kollégák. Ez is azt mutatja, hogy mennyire fontos ez a jelentés és a vélemény. Köszönöm az Európai Bizottságnak is a hozzászólását. Hogyha önök is azt mondják, hogy nincsen megfelelő panasztételi mechanizmus például, ez megmutatja azt, hogy mennyire fontos dolgozni ezen a témán, és ezt elérni. Nem lehet ugyanis, hogy kárt szenvedett személyek, hogy ezek nők, gyerekek, őslakos népek, vagy milyen marginalizált csoportok, tehát aki kárt szenvedett, az nem tud senkihez fordulni, ez nem megengedhető. Számomra ez most vált világosá, hogy milyen fontos a feladatunk, és azt remélem, hogy nem csak egy jelentés és egy vélemény marad ez, hanem valóban ebből lépés, különböző lépések, intézkedések indulnak el. Például egy panasztételi mechanizmus kidolgozása gyakorlati és jogi szinten. Köszönöm szépen a mm, hozzászólásokat, természetesen a módosításokat megszívleljük. Villant úr igyekszik, szél, ugye említette, hogy szeretne széles körű kompromisszumra jutni, hát remélhetőleg nem csak széles, hanem jó és tartalmas is lesz ez a kompromisszum. Várom a módosítójavaslatokat javaslatokat és az egyeztetést. Köszönöm szépen, köszönöm Maria mondja az elnök. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. A módosítások benyújtásának határideje jövő hét eh, kedd 17 óra. A szavazás pedig március 20-án lesz. Ezzel lezárom ezt a napirendi pontot, és rátérhetünk a következő napirendi pontra, a 15-ös pontra, a humanitárius helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és itt eszmecserét fogunk folytatni Androla Kaminárával, aki az Afrika, Ázsia, Latin Amerika és Karib-tengeri és Csendes-óceáni térség igazgatója a DG ECO-nál, az Európai Bizottságnál. So I'm going to make a short intro. Akkor egy rövid bevezetőt tartok, amíg helyet foglal a vendégünk. Rátérünk tehát a következő napi rendi pontra. Humanitárius segítségnyújtás. A helyzet nagyon aggasztó évek óta. Az ország keleti részén több ezer halálos áldozattal járó konfliktus dúl. A 2017-es év az egyik leg erőszakosabb év volt. A főleg Észak és Dél Kívúban, illetve Tananyékában és Kaszai tartományokban került sor erőszakos cselekményekre. 4,3 millió embernek kellett menekülnie. A 2018-as humanitárius válaszadási terv eh, a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében 1,7 milliárd eh, dollárból indul ki, 13 millió embernek kell humanitárius segítséget eh, nyújtani. Az ENSZ az országban a helyzetet hármas szintre vagyis a legmagasabb szintre emelte, eh, ami a segítségnyújtás szükségességét eh, illeti. Ahhoz, hogy többet tudjunk meg a helyzetről, eh, ahhoz azonnal meg is adom a szót Kaminára szőnök tessék. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és részt vehetek ebben a vitában. Amit ma el fogok mondani, az alapvetően három témaköré csoportosul. Először is az, amit egy nemrégiben tett látogatáson láttam a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és hogy milyen volt a humanitárius helyzet. A második az, hogy hogyan áll jelenleg a helyzet a reagálásban, harmadszor pedig egy közeledő konferenciáról szeretnék tájékoztatást adni, amit az ENSZ szervez Kongóban. A humanitárius helyzet. Szeretnék egy idézetet felolvasni egy nemzetközi civil szervezet igazgatójától. És ezzel én is egyetértek. Így hangzik. 2017 rossz év volt a kongóiak számára, 2018 pedig csak rosszabb lehet. És azt hiszem, hogy az alapján, amit a helyszínen láttam, én is így gondolom. Néhány számot mondanék. Elemezni fogom a részleteket. 13 millióan szorulnak segítségre, 7,7 millió ember éhez, éhezik, 2 millió gyermek alultáplált, több mint 4 millió a belső menekült, Afrika legnagyobb belső menekült áramlásáról van szó. És ne felejtsük el, hogy félmillió kongói él a szomszédos országokban is. És ők főleg Dél-Szudánban, Burundiban, de Ruandában és más országokban is. Ha az emberek olyan országokban menekülnek, mint Dél-Szudán, az azt jelenti, hogy jelentős humanitárius válsággal nézünk szembe ezekben az országokban is. Nagyon magas a járványok veszélye. A kolera kitöréséről beszéltek Kinshasa-ban, és 2017 végén már egyszer már kitört ez a járvány, 55 ezeren betegedtek meg kolerában. És a bizottság részéről elköteleztük magunkat, hogy segítsünk ezzel kapcsolatban. Tegnap jelentés érkezett arról, hogy a kongóiak már Ugandába menekülnek. Ott is voltak kolerás esetek. Tehát az emberek, akiknek gondjaik vannak, azok Ugandába költöznek, és természetesen más országokba is nagyon magas a védelemre szorulók aránya, és legalább 120 különböző fegyveres csoport van jelen az országban. És ez, csak nem, és ez nem csak azért jelent gondot, mert konfliktusok törnek ki, hanem azért is, mert ez egy nagyon összetett helyzet, amelyen a humanitárius szervezeteknek meg kell birkozniuk. Tudnunk kell, hogy kik vannak ott, kik ellenőrzik azt a területet, hogy hozzá tudjunk férni a segítségre szorulókhoz. Nagyon sok fegyveres csoport van ott, és nagyon gyorsan változik a helyzet, ezért a humanitárius szervezetek nagyon nehezen tudnak tevékenykedni. És ne feledkezzünk meg arról sem, ami nyilvánvaló, hogy milyen nagy ez az ország. Körülbelül Nyugat-Európa méretével összevethető, Tehát az, ami a Kongói Demokratikus Köztársaságban történik, az Afrika jelentős részét is destabilizálhatja, ezért erről nem feledkezhetünk meg. Attól függően, hogy mennyi időm van, belemennék a tapasztalataimba is, de most annyit mondanék, hogy majd visszatérek erre, hogyha vannak kérdések. Találkoztam a partnereinkkel, tisztviselőkkel és kinsaszai projekteket is láttam, és Kaszályban is töltöttem valamennyi időt. Tehát a humanitárius katasztrófa összes eleme jelen van. A bizottság részéről minket nagyon nyugtalanít a humanitárius helyzet. És ahogy már korábban is mondtam, ha a kristálygömbünkben nézünk, akkor azt látjuk, hogy 2018-ban valószínűleg nem fog javulni a helyzet. Hadd mondjak néhány dolgot Kassájról, mert ez az a régió, amelyet felkerestem, és ahol több időt töltöttem. Az egyik nagyon érdekes eset az, hogy 2016-ban itt még nem volt válság. Ha észak kívülről beszélünk, akkor ott már két éve is válságos volt a helyzet, viszont Kasszájban ez nem így volt. Most pedig láthatóan beállt a válság. Másfél millió ember menekült el az otthonából. És körülbelül a felük már visszatért, vagy megpróbált visszatérni az otthonába, a származási helyére, de közben a házakat és az iskolákat leégették, az egészségügyi központokat elpusztították, és a termés is tönkrement. A humanitárius segítségnyújtás önmagában nem tudja az összes problémát megoldani Kongóban, az egész humanitárius közösségre szükségünk van. Mindenki megteszi, amit tud, de azt látjuk, hogy politikai válság van, fejlesztési válság és humanitárius válság is, mindez együtt. tehát az összes többi elemet is létre kell hozni. A bizottság részéről a fejlesztési főigazgatósággal is együttműködünk, és gondoskodni próbálunk arról, hogy bármilyen forrást is használunk fel, azt a lehető leghatékonyabban költsük el. És van még egy terület, ami rendkívül nagyon rendkívül súlyos helyzetben van, ez pedig az egészségügy. Kasszájban felkerestem egy kórházat, ez volt az egyetlen intézmény, ahol volt sebész 200 kilométeres körzetben. Tehát az egyetlen kórház az egyetlen sebésszel 200 kilométeres körzetben. És bármilyen finanszírozás, amit a múltban a központi kormánytól kaptak, az már nem jut el oda és természetesen egy kórházat nem lehet üzemeltetni, anélkül, hogy folyamatosan finanszírozást kapna. A következő pontra térnék át. Egy másik dolog, amit a látogatásból megtudtam, az volt, hogy 2017 vége felé az összes mutatószám szerint stabilizáció zajlott le, vagy akár csökkent is a menekültek száma, illetve a konfliktus is rendeződni látszott. Január végén ott voltam, és január első néhány hetében gyorsan emelkedni kezdett az összecsapások, a menekültek száma. A kórházakban lévőkkel beszélgetve kiderült, hogy sokkal több a sebesült is. Tehát volt egy rövid ideig tartó minimumpont 2018-ban, de azóta gyorsan emelkedik az érintettek száma. A humanitárius válaszadás és annak követelményei. Novemberben tanácsi következtetések születtek a Kongói Demokratikus Köztársasággal kapcsolatban, és ennek része volt az, amit kollektíven kimondtunk, hogy az ENSZ struktúráit és koordinációját fokozni kell, és sokkal jobbá ennek válni ahhoz, hogy a helyzetet le lehessen küzdeni. És azóta már több területen történt előrelépés. Most már van egy helyettes külön képviselő, Kim Boldog, aki itt dolgozik, és van egy helyettes humanitárius koordinátor is, aki januárban foglalta el a pozícióját. Tehát az ENSZ rendszere megpróbál magasabb fokozatban lépni, hogy megbirkozzon a helyzettel. Ahogy az elnöktől már hallottuk, egy hármas szintű válságot jelentettek be Kongóban. Jelenleg csak négy ilyen szintű válság van a világon, ugyanis ez a legmagasabb szintű humanitárius válság amit csak be lehet jelenteni. Általában hat hónapra szólnak ezek a helyzetek, ez a jelenlegi szituáció április 20-áig fog tartani. És nem egész Kongora terjed ki, Délkivura, Tanganyikára és Kassájra jelentették be ezt a hármas szintű helyzetet. De ne feledkezzünk meg más területekről sem, például észak ahol egyesek azt mondják, hogy sokkal rosszabb a helyzet, de mivel ez már sok éve tartó válság, úgy gondolták, hogy a humanitárius szolgálatok ezzel már tisztában vannak, tehát az új fejleményekre, az új válságokra kell inkább koncentrálni. És voltak olyan felvetések is, hogy a MONUSCO, ami egy békefenntartó szervezet, finanszírozási nehézségekkel szembesülhet, és ezért ennek a jelenléte csökkenni fog. A tanácsi következtetések, illetve a saját tapasztalataim is megerősítették azt, hogy ennek nagyon negatív hatása lenne a jelenlegi helyzetre. Kevesen vannak, kevesebb, mint 100 munkatársuk van Kassai-ban, és Kassai egy ország méretű terület, körülbelül akkora, mint Franciaország. Tehát itt több ezer katonára lenne ott szükség. És ők próbálják az összecsapásokat kézben tartani. Természetesen a felhatalmazásuk magában foglalja a védelmet is. A kongói helyzet elsősorban egy védelmi válság. A harmadik dolog, amit mondani szerettem volna, a nemzetközi humanitárius kapcsolattartás. Karácsony előtt volt egy folyamat, amelyben mi is nagyon aktívan részt vettünk, és megerősítést nyert, hogy április 13-án Genfben lesz egy donorkonferencia. Stianidis biztos fogja ezt társ elnökölni, Mark Lokokkal, aki az Orcsa vezetője, illetve a holland külügyminiszter, Sigrid Kyle asszony is részt fog venni. És lehet, hogy lesz még egy negyedik társelnök is. Ennek a konferenciának a célja, hogy láthatóbbá tegyük ezt a válságot, illetve hogy több forrást mozgósítsunk. A kihívás a finanszírozási aspektusban is hatalmas. A reagálási terv megduplázódott 2017-ről 2018-ra, 1,7 milliárdra emelkedett az összeg. De egy olyan kontextusban, ahol számos különböző válság zajlik a világon, és a humanitárius szükségletek is világszerte emelkednek, ennek a számnak az elérése nagy kihívást fog jelenteni. 2017-ben az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen összesen 200 millió dollárt áldozott erre a válságra. És ekkor 800 millióra rugott a teljes terv. Tehát az Európai Unió együttesen 25%-át tette ki a válaszadási tervnek. Ami pedig a bizottság részvételét illeti, tehát a tiszta finanszírozási arányt. A bizottság úgy tervezi, hogy a konferencia előtt felkeresi Kongót, hogy személyesen mérje fel a helyzetet. És ennek fényében jelentős válaszadási tervet jelentene be 2018-ra vonatkozóan. Ennyiben hagynám a beszámolomat és hogyha vannak kérdések, akkor erre szívesen válaszolok. Köszönjük! Most pedig a képviselőknek adok szót. Az első hozzászólónk, kiváló előadónk Enrique Guerrero Salom. Köszönöm szépen nem csak azért, hanem hogy eljött hozzánk, és hogy folyamatosan felkeres minket a Fejlesztési Bizottságban, és beszél nekünk humanitárius katasztrófákról a világon mindenhol. Ez az egyik legjelentősebb válság, és azt gondolom, hogy ma a szakbizottság összes képviselője nevében megköszönöm önnek a tájékoztatást, és azt, hogy elutazott a helyszínre, és ellenőrizte, és láthatta, hogy milyen nyomor, milyen szűkösség sújtja ezt a több millió embert, és hogy mennyire hiányoznak a források. Említette, hogy 2018 rosszabb lesz, mint 2017 volt. És ez nagyon sok válságnak a sajátja, ami jelenleg zajlik a világban. Egyre gyakrabban nem ideiglenes válságokról van szó, hanem olyanokról, amelyek krónikusá tartósá válnak. És ezzel probléma van a források szempontjából is. A beszámolója végén megemlítette, hogy a következő évre egy nagyon jelentős összeget terveznek körülbelül 1,7 milliárd eurót terveznek eh, erre a célra szánni, de ezt mindenképpen párosítani kell azzal, hogy más válságoknak is segíteni kell világszerte. Amikor a válságok elhúzódnak, az azt jelenti, hogy eh, a források eh, már jelentős részét meglévő válságokra kell fordítani. és ezért az új válságok megsegítése az nagyon nehézé válik. És számos régióban problémák adódnak, ahogy azt ön is mondta, hármas szintű ez a válság, ez a legmagasabb szint, és több olyan helyzet van a világban, ahol már ezt a szintet elérte a helyzet, tehát Szíriában és Szudánban is itt állunk. Azt szeretném mondani mindenek előtt, hogy ezen válságok némelyike nagyon látható európai szinten is, és ezért érzékenységet vált ki az európaiakból is. Azért, mert a kongói válság nem hat ránk és a szomszédságunkra olyan közvetlenül, mint a szíriai válság. Ennek ellenére Kongóban több tízmillió ember érintett, de ezt nagyon messzinek látjuk, mert földrajzilag távolabb van tőlünk. Tehát ebben az értelemben azt gondolom, hogy amit a bizottság tesz, tehát, hogy jelen van a terepen, eljön a parlamentbe és tájékoztat minket, főszerepet vállal a Genfi konferencián, és ahogy ön is mondta, ennek a konferenciának két célja van, láthatóság növelés, illetve forrásszerzés. Ez egy olyan feladat, amit szerintem tovább kell vinni. Ön megemlítette, de szeretnék erre külön is rákérdezni, hogy milyen kapcsolat van a humanitárius válaszadás, illetve a fejlesztés között. Szeretném megkérni, hogy erről mondjon egy kicsit többet. Másodszor pedig szeretném megtudni, hogy az ország politikai helyzetét tekintve az elméletileg következő választások vajon segítenek a helyzetem, vagy csak még inkább mélyítik a válságot és megnehezítik a humanitárius válságra való válaszadást? Rendben. Nagyon sok kérdést fog kapni, majd a végén válaszoljon erre. Deva úr. Köszönöm. Elnök úr. A humanitárius segítségnyújtásnak mindig az ECO áll az élére, és én már 18 éve vagyok ebben a szakbizottságban, és mindig kiváló munkát végzett az ECO a humanitárius segítségnyújtásban és a tömegek szenvedésének az enyhítésében. A 18 év alatt négy alkalommal vált válságosá a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzete. Legelőször 15 évvel ezelőtt láttam ezt. Azokat az embereket üldöztük, akik okozták a problémákat, és egyeseket közülük a Nemzetközi Büntetőbíróság elé sikerült állítani. Az ilyen dokumentumokkal az a gond, hogy egy példát szolgáltatnak arra, hogy mit kell tenni, és persze ezt valóban meg kell tenni, de ez majdnem úgy hangzik, mintha ez a probléma egy természeti katasztrófa lenne. De hát ez nem egy természeti katasztrófa, nem egy cunami, nem egy földrengés. Ez egy ember okozta katasztrófa. Tehát ennek a szakbizottságnak és a mi adófizetőinknek tudniuk kell, hogy ki kezdte az egészet, ki felelős, és kit kellene letartóztatni, kit kellene bíróság elé vinni. Mert az adófizetők pénzét öntik bele más emberek háborús zónáiban, mert azok az emberek konfliktusokat okoznak a személyes érdekeik mentén. Nem azért csinálják ezt, mert nincs jobb dolguk, azért robbantanak ki ilyen válságokat, mert ilyen régiókban, különösen Burundiban és a Ruanda menti határoknál jelentős erőforrások vannak, gyémántok, uránium, tórium, és meg kell értenünk, hogy nem támogathatjuk tovább, nem segíthetünk tovább az embereknek csak azért, mert ilyen helyzetbe kerültek földrajzilag, amikor az a vezetőség, a vezetés okozza ezeket a problémákat. Tudnunk kell, és vajon a helyszínen lévőknek van-e bármilyen hírszerzési szolgálata, van bármiféle CIA vagy hasonló szolgálat, minden faluban ott vannak a maguk emberei, és ezeknek az embereknek be kellene számolniuk nekünk arról, hogy mit tudnak. Okay, thank you. Cecil Kienge, next speaker, please. Köszönöm szépen, Cecil Kienge következik. Grazie. E, uh, grazie mille, e mi dispiace non aver potuto assistere a tutta e, la, uh, la... Köszönöm szépen. Kongó helyzetét ismerem. Azért is, mert nagyon elkötelezetten figyelem az ottani eseményeket. Hallottam a háborúról, a válságról elmondottakat. Ennek természetesen nagyon súlyos következményei vannak, azonban nem olyan sokat hallunk ezekről, mivel egy eső, tőlünk eső régi, régióról van szó. Itt gazdasági és politikai válságról beszélünk, és ezen kívül humanitárius válságról. Gyakran alacsony intenzitású válságnak nevezik, de hát a több mint 6 millióan veszítették el az életüket, a hivatalos adatok szerint, a valós adatok pedig 10 millióra rúgnak. 96-tól mostanáig. Ez a több millió halál mégsem tűnik kivételes válságnak, és azt hiszem, hogy ennek nagy mértékben köze van a országban található erőforrásokhoz, a gazdasági érdekekhez, illetve nagyon sok gazdasági szereplő és ország érdekei előrébb vannak, mint az ember élete. Több mint 10 millió ember veszítette életét Kongóban. Ez pedig igazságszolgáltatást követel. Egyszerűen nem tekinthetünk a másik irányba. Humanitárius válság alakul ki. Látjuk, hogy ezek a tartományok mennyire nehéz helyzetben vannak. Kasszájon belül van egy másik régió is, Kobold, és látható az is, hogy itt olyan források, erőforrások vannak, amelyek a technológiai forradalomban fontos szerepet játszanak. Látjuk, hogy millióan hagyják el ezt a térséget, ezt meg sem említették. Az emberek Zambiába menekülnek, Zambiába azonban már most is nagyon sok a menekült, aki Kongóból érkezik. Tehát ez is egy humanitárius válság. Meddig kezeljük még Kongó kérdését humanitárius kérdésként, hiszen ez közvetlenül kapcsolódik a politikai ügyekhez, a politikai érdekekhez, illetve konkrét rendszerekhez, rezsimekhez akik ráerőltetik magukat a lakosságra. 2016-ban Kabila elnök hatalmon maradt a San Sebastian megállapodás ellenére, illetve ennek eredményeképpen egészen a mai napig hatalmon van. Ez sérti az alkotmányt, hiszen 2016. decemberében lejárt a Kabila elnök mandátuma. Azonban semmilyen lépés nem történt 2017-ben és 2018-ban sem. Továbbra is emberéletekről beszélünk, és közben nézzük ezt a bohózatot. Ami pedig a humanitárius segítséget jelenti, persze nagyon fontos ez a segítségnyújtás, azonban egy politikai válságról beszélünk. ez pedig, ahogy mondtam, a gazdasági szereplők érdekeit szolgálja. Most másod ízben próbálunk fellépni a kazai régiós megsegítésével Kongóban. És lesz egy donor konferencia, de kinek nyújtjuk ezeket a, az összegeket, ezeket a, ezt a segítséget? Ugyanazoknak, akik legyilkolják az embereket? Hogyan fogjuk ezt a pénzt követni? maguk az emberek, a lakosság nagyon keveset lát ebből. Ki fogja garantálni, hogy a humanitárius segítség valóban megérkezik? Milyen szerepet vállal ebben a parlament, és hogyan fogunk meggyőződni arról, hogy tényleg megkapják ezeket a segítségeket, azok, akik rászorulnak? Elnök, köszönöm szépen. Kérem még valaki szót? Más képviselő, hogyha nem, akkor a DJ Defco-nak adom meg a szót, amennyiben szót kérnek. Nem tudom, hogy van-e itt valaki a Defco-tól. Nincs, illetve nem akarnak szót kérni, akkor Kaminere asszonynak adom vissza a szót, és várjuk a válaszokat. Thank you very much about, uh... Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Megpróbálok válaszolni rájuk. Azt hiszem, hogy a kérdések egy része az állam felelősségét célozta meg, illetve az a lakosság, illetve a, a rezsim kapcsolatát és az egészségügyi szolgáltatások hiányát. A kiküldetésem során első kézből láttam azt, hogy mennyire bonyolult valóban humanitárius segítséget nyújtani Kongóban. Hányszor kell különböző adókat megfizetni, például azért, mert leszáll a repülő, vagy fölszáll a repülő, és így tovább. Bárhova is megy az ember, mindenkinek, és ugyanígy a humanitárius segítségnyújtóknak is bürokratikus akadályokon kell átvergődniük, mielőtt valóban segítséget tudnának nyújtani. A Kaszai Központban egy találkozó alkalmával pontosan erre világítottam rá. Elmondtam, hogy a humanitárius segítségnyújtók feladata az, hogy segítséget nyújtanak, nyújtsanak hatékonyabban, gyorsabban és olcsóbban. nem azt mondom, hogy ezzel pénzt keresnek, hanem annyit akarok mondani, hogy az életben lévő rendszer az olyan, amely különböző adók megfizetését követeli, tehát gondolok itt például a reptér használatára, és a humanitárius segítségnyújtókra is vonatkozik ez. Csak a humanitárius helyzetről beszélhetek, hiszen azt ismerem. Tehát valahogy ezt a rendszert ki kell küszöbölnünk, annak érdekében, hogy elvégezhessük a munkánkat. Aztán ott van a biztonsági kérdés. Kongó az egyik legveszélyesebb helyszín a humanitárius segítségnyújtók számára. Épp a minap kaptunk jelentést az egyik NGO-ról, Kivu régióban működik ez az NGO. Elrabolták az egyik aktivistát, illetve két embert megöltek. Úgyhogy azt látjuk, hogy nagyon összetett, nagyon bonyolult a helyzet, nagyon nehéz eljutni a helyszínekre, illetve nagyon nehéz biztosítani azt is, hogy biztonságban legyenek a munkatársak. Harmadik megjegyzés, az infrastruktúra. még ott is, ahol korábban voltak utak, ezeket nem tartották karban, ezért a távoleső, félreső falvakhoz való hozzáférés olyan sok időt vesz igénybe, amely tovább bonyolítja a helyzetet. Nagyon sokan elhagyták lakóhelyüket, ez azt jelenti, hogy elveszítették a földhöz való hozzáférést, illetve, illetve a vetési időszakot is elmulasztják ezáltal. A partnereink segítségével megpróbálunk segítséget nyújtani ezeknek az embereknek, visszaállítani őket a helyükre, és minél hamarabb segítséget nyújtani számukra. Az egyik partnerünk, akit finanszírozunk, tulajdonképpen csoportosít egy termelőszövetkezetben olyan embereket, amely, akik elhagyták a lakóhelyüket, és, és rendelkezésükre bocsátják a vetőmagokat, illetve alapvető, nagyon alapvető eszközöket, annak érdekében, hogy ültethessenek, és aztán learathassák ezeket a terményeket, így föntarthassák a saját családjukat, és ne szoruljanak humanitárius segítségnyújtásra jövőben. Ezen projekteknek van még egy előnyük, hiszen az elmenekült embereket összefogják. Néha ezek az emberek különböző etnikai csoporthoz tartoznak, vagy esetleg harcban állnak egymással. Ez azt jelenti, hogy a megbékélést segíti ez a folyamat. El sem tudják képzelni, hogy mennyire boldogak voltak ezek az emberek, hogy volt egy reménysugár, reménysugár arra, hogy újra kezdhessék életüket valahol máshol, egy kicsi föld területtel, egy új közösségben, ismét élhessék nyugodtan életüket. Ahogyan Elmondtam a hozzászólásom elején, a kongói kérdés nem egyetlen egy problémára vezethető vissza, hanem több probléma összességéről beszélünk, és ennek következtében humanitárius válságról beszélünk. Ugye 1,8 ról van szó, ennyi pénzre lenne szükség. Tudjuk, hogy tudjuk, hogy mennyi válsággal kell megküzdeni a világon, nagy valószínűséggel nem tudunk ennyi pénzforrást összeszedni. Ezért fontosságú a prioritások felállítása. Hogyha kevesebb pénzforrásunk lesz, mint amennyire szükség van, akkor meg kell győződnünk arról, hogy minden egyes euró a helyére kerül, a prioritási területekre, és ezért nagyon fontos, hogy az ENSZ struktúrája aktívan működjön a helyszínen, és segíteni kell a munkájukat abban, hogy a prioritást élvező ágazatokat meghatározzák, gondolok itt az élelmezési kérdésekre, illetve az ivóvízhez való hozzáférésre. ami pedig um, az ország potenciális erőforrásait illeti, illetve ennek felhasználását, igen, ezzel tisztában vagyunk. Ugye ez nem egy humanitárius kérdés, de valószínűleg a konferencia keretében erről is, erről is szó lesz. Ahogyan elmondtam, ez nem tartozik a humanitárius kérdésekhez. Úgyhogy ez mások szakterülete. Ami pedig a fejlesztési nexus kialakítását illeti, elmondtam, hogy voltak alapok, amelyeket a kazai régióra szántunk, illetve Ezeket megpróbáltuk az egészségügyi rendszerbe csatornázni ebben a régióban, azért, hogy kialakuljon egy minimális infrastruktúra, kialakuljanak az egészségügyi központok, és így a humanitárius szempontból, hogyha el kell küldeni valakit egy ilyen egészségügyi központba, akkor ott legyenek gyógyszerek, legyenek ápolók. Úgyhogy azzal dolgozunk, ami rendelkezésre áll, illetve megpróbáljuk a kiegészítő forrásokat összekapcsolni és a lehető legnagyobb hatást kifejteni a terepen. Ami pedig a választásokat illeti, ez is egy politikai kérdés inkább. Egy hét alatt több száz emberrel beszél az ember. Hadd mondjam el, hogy mit mondtak. Az emberek félnek félnek a választásoktól, Félnek, mert ez az időszak bizonytalanságot hoz magával. Úgyhogy a lakosság, ahogyan elmondtam, fél attól, hogy a következő évben növekszik majd az erőszak veszélye. Ami a természeti katasztrófák kérdését illeti, illetve az ember által okozott katasztrófák kérdését, nos, itt is csak annyit mondhatok, hogy ezek politikai kérdések. Mi a humanitárius szempontból, illetve a humanitárius elvek szempontjából nem vállalhatunk politikai szerepet, ez nem a mi feladatunk, és természetesen nem a mi feladatunk az, hogy, hogy kimondjuk, kit kellene letartóztatni, vagy kit nem. Sajnos mikrofon nélküli megjegyzés. Persze, nem arról van szó, hogy önök határozzanak meg ilyen dolgokat, de hát amiről tudomásuk van, azt meg kell osztani velünk, el kell mondani, hogy ki kilövöldöz kire, tehát ezt nem lehet egyszerűen elhallgatni, ez abszurd válasz. Vannak nemzetközi megfigyelők Kongóban, akik figyelemmel követik a helyzetet. Mi tudjuk, hogy mi történik. Mi történik a helyszínen. Alapvetően a célunk az, hogy semmiképpen ne sodorjuk veszélybe a, a lakossághoz való hozzáférést, hozzájutást, illetve biztosítsuk a humanitárius munkatársak biztonságát. Tehát ezek a referenciapontjaink. Először is nem politikai a szerepvállalásunk, másrészt pedig felelősségünk a lakossággal szemben van, illetve megpróbáljuk a további agressziót elkerülni ezen kívül vannak más szereplők, akiknek pontosan ez a mandátumuk. Nem a humanitárius segítségnyújtók feladata ez. Ami pedig a regionális dimenziót illeti. Igen, erről már beszéltem, egyetértek önnel. félmillió kongói él a szomszád, szomszédos országokban, és a elmenekülők száma csak növekedni fog. Kongó pedig túlságosan nagy ahhoz, hogy hagyjuk, hogy kudarcot valljon, hiszen központi szerepe van az egész kontinens életében. Igen, Zambiába és más országokba is menekülnek emberek, ahogyan elmondtuk, segítséget nyújtottunk a szomszédos országokban is, hogy be tudják fogadni a nagy számban érkező kongóiakat. Például gondolok Ugandára, ahol már meg kell birkóznunk a kolerával, úgyhogy itt orvosi segítséget próbálunk nyújtani. A következő kérdés, hogy ki kapja meg a segítséget. A humanitárius oldalról azt mondhatjuk, hogy vagy ENSZ ügynökségekkel működünk együtt, vagy pedig nemzetközi civil szervezetekkel. És a nemzetközi civil szervezetek néha helyi partnerekkel működnek együtt, de soha nem folynak át ezek a pénzek kormánystruktúrákon, vagy semmilyen állami csatornákon, sem helyi, sem pedig központi szinten. Az ECO szabályai alapján csak ezzel az két említett csoporttal köthetünk szerződéseket. Tehát az ENSZ rendszerében dolgozó civil szervezetekkel, illetve a nemzetközi civil szervezetekkel működünk együtt, akik aláírták a kritériumainkat, így partnerek. Tisztában vagyunk azzal, hogy hova folynak be ezek a pénzek, illetve abban is biztosak vagyunk, hogy maximálisan kiaknázzák a lehetőségeket rendszeres látogatásokat teszünk, nem csak a székhelyeken, hanem kincseszában is van egy irodánk, és együttműködünk olyan kollégákkal, akik folyamatosan a helyszínen vannak, és követik azt, hogy a kedvezményezettek, a projektek kedvezményezettei mit tesznek, és valóban meghozzák a kívánt eredményeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az LKS részéről van-e itt valaki, aki szeretne a politikai helyzethez hozzászólni, a kongói politikai helyzethez, bárki. Kérem, mutatkozzon be is. És... Meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Márkusz Inyosztonnak hívnak az Africa Force részéről. Én csak tulajdonképpen azért vagyok itt, hogy megválaszoljam a kérdéseket, hogyha tesznek fel hozzám kérdéseket. Mr. Deva, please. Deva úr, tessék. Öt percben el tudnál magyarázni nekünk, szakértőként, hogy hogy kezdődött ez, mi folyik itt, ki felel miért, és mit tesz az Európai Unió azért, hogy megpróbálja ezt megállítani? Um, well, unfortunately, I'm, I'm, I'm not an expert. Sajnos nem vagyok szakértő a kongói demokratikus köztársaságot illetően. Egy kollégámat helyettesítem, aki egy másik ülésen van. Okay, we understand it. Jó, értjük, mondja az elnök. Sajnálatos, hogy az, akinek itt kellene lennie, az nincs itt. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen eh, Kaminára asszonynak és mindenkinek, aki hozzászólt a vitában. And the next item... A következő napi rendi pont 16-os gyógyszerhamisítványok elleni küzdelem elérkezett a cselekvés ideje címmel. Egy előadást fogunk hallani szakértőktől. Gentilini professzor, A Sirák Alapítvány minőségi gyógyszerekhez és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésért felelős programigazgatója, illetve Bernard Leroy, a hamisított gyógyszerek elleni Nemzetközi Kutatóintézet igazgatója. Kérem a szakértőket, hogy foglaljanak helyet itt mellettem. Okay, please. Please, you have a seat here. Mr. Leroy. Your seat Well, I, can, I guess I can save some time and give the floor. Azonnal meg is adom a szót a szakértőinknek, hogy egy kicsit behozzuk a lemaradásunkat. Gentilini professzor úr, tessék ön kezdi, kb. 10 percet tudok adni, hogyha ez elegendő önnek. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, a legfájdalmasabb egyensúlytalanság az az, hogy ha nincs egyenlőség az egészségügyhöz való hozzáférésben. Prez, Jacques Chirac elnök több afrikai államelnökkel együtt mondta ezt a kotonói egyezmény szóló konferencián, a hamisított gyógyszerek elleni küzdelem keretében, és felhívta arra a többi eh, vezetőnek, politikai vezetőnek a figyelmét, hogy fel kell lépnünk ezen eh, jelenség ellen. Az nemzetközi intézmények szinte le vannak bénulva, eh, főleg a WHO az, amely le van bénulva. Az Európa Tanács emiatt 8 évvel ezelőtt egy kezdeményezést indított, E, és a Mediclaim e, egyezmény e, elfogadását tűzte ki célul, amely a hamisított gyógyszerek elleni harc tűzik is zászlajára. Ez egy halálos jelenség ugyanis, nagyon nagy dimenziót ölt, és időközben minden kontinensen fenyegeti a betegek egészségét, Európában is. Ezért a szegényebb országokkal való szolidaritás jegyében és a saját biztonsága érdekében kell Európának is fellépnie a hamisított gyógyszerekkel szembe. Tisztelt elnök úr, most ez a gyógyszerhamisítási kriminalizmus hatalmas méreteket ölt, és nagyon örülünk ennek fényében, hogy Louis Michel és az európai parlamenti képviselők és a Sirák Alapítvány együtt zászlajára tűzte ezt a témát. A szegények, természetesen a betegek érdekében és a legszegényebb betegek érdekében lép, lépünk így fel. Nagyon örülünk, hogy az Európai Unió fellép ezen botrányos, hamisított gyógyszerkereskedelemmel szemben. Néhány képet fogok mutatni önöknek, hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a, nyilván önök is láttak már ilyet, hogy a piacon gyógyszereket árulnak, és ez hatalmas problémákat okoz. Prince-re mindenki emlékszik, énekes, gitáros, és az ő halála is emiatt az ő halálára is emiatt került sor, mert hamisított gyógyszerrel kezelte magát, tehát ez is azt mutatja, hogy bármelyik társadalmi osztályt érheti ez a csapás. Látják itt, hogy évente világszerte, hát legalábbis az becslések szerint 700-800 ezer halál, halálesetre kerül sor. Tehát ez több esetet követel, mint például a malária. Egyes konfliktusos régiókban akár 50%-ban is interneten hamisított gyógyszerekhez jutnak az emberek, globális szinten 10%-ban. Egy beruházott dollár vetítve, ez egy nagyon öm, öm, jól megtérülő üzlet, hiszen ezzel sokkal többet lehet keresni, mint a kábítószerkereskedelemmel. A, főleg ázsiai országokban, Indiában, Kínában állítják elő ezeket a hamisított gyógyszereket. Tranzitországokon keresztül Európába, Dél-Amerikába kerülnek ezek a gyógyszerek, és aztán Afrikába amely tulajdonképpen a, gyógyszer hamis, a hamisított gyógyszerkereskedők kedvenc kontinense, de Afrika nem az egyetlen érintett kontinens. Európát is érinti ez a probléma. Látják ezeket a piros pöttyöket az európai térképen. Marok, egész Marokkóig látják ezt a kereskedelmi láncolatot. Ez egyre bővül és egyre sokszínűbb. Hadd emlékeztessek mindenkit eh, arra, hogy a nemzetközi intézmények milyen lépéseket tettek. Eh, látják, hogy a WHO kezdte 1988-ban, eh, akkor akkor kezdtek tudatára építeni, hogy menny, ép, ébredni, hogy mennyire fontos ez a téma, és Genfben a közgyűlésen ö, tematizálták ezt a témát. Aztán tíz évig csend borult erre a témára, ez nagyon súlyos és káros következményekkel járt. Aztán Beirutban 2008-ban nagyon fontos felhívásra került sor, francia gyógyszergyártók fogalmazták meg ezt a felhívást Beirutban. Egy kicsit később aztán a kotonói felhívás, 2009-ben említettem ezt, Jacques Chirac volt az, aki e, említette ezt, az, egyensúly, az egyenlőtlenség mindenféle egyensúly, egyenlőtlenség közül a legsúlyosabb az egészség előtti egyenlőtlenség. Ez egy alapvető és nagyon meghatározó kijelentés volt. Aztán feketén megint látják, hogy csend borult a témára. Szépen lassan azonban ráébredt a világ ennek a problémának a fontosságára, de eltelt egy kis idő, míg Európa rá, öm, hát aktivizálta magát, és 2011-ben elfogadta az hamisított gyógyszerekkel kapcsolatos irányelvet. A Medikrim egyezmény aláírására Moszkvában került sor, ez, ez egy Európa tanácsi egyezmény, és ez a Medikrim egyezmény, ez bármely ország előtt nyitva áll. Tudjuk, hogy most sok ország aláírta már, de nem elegendő, és ezt sajnálatosnak tartjuk, hogy az Európai Unió, mint szervezet nem írta alá ezt az egyezményt, bár egyes országok megtették. A Francia Gyógyszer eh, Akadémia eh, eh, és Orvostudományi Akadémia elfogadott egy jelentést, a Gyógyszer Akadémia, az Állatgyógyászati Akadémia és az Orvoslási Akadémia együtt egyes afrikai országokban az állatgyógyászok által használt gyógyszerek 60%-a hamisított gyógyszer, tehát az állatgyógyászat is egy nagyon fontos területe ennek a kérdésnek. Tehát a gyógyszerészek, az orvosok és az állatorvosok együtt kell, hogy fellépjenek egy nemzetközi struktúra, az IAP létrejöttével reméljük az előrelépést. A Medikrim egyezmény, azt gondolom, hogy Leroy úr erre vissza fog térni, az elnök ki fog térni az elnök úr engedelmével, de hadd mondjak néhány szót erről. 2011-ben Moszkvában került ez aláírásra. Ez az első nemzetközi jogi eszköz, amely a a kereskedők és a, és a hamisított gyógyszer kereskedelem, kereskedelmet kriminalizálja, és az áldozatokkal foglalkozik. 27 aláírás, 11 ratifikációra került eddig sor, január, 10, január 2016. január 1-én lépett életbe, és 2018-ban kellene, hogy egy adhok utánkövetési bizottság létrejöjjön. A közvélemény szenzibilizálása, a, vélem, a, a közvélemény érzékenyététele nagyon fontos. A gyógyszerek árát csökkenteni kell, persze úgy, hogy a minőséget ez ne érintse, és e, ne legyen kátrányos hatással a kutatásra, és elengedhetetlen a globális egészségbiztosítás e, is. E, ez egy ígéret, de csak néhány országban valósult meg Zárásként pedig, ha megengedik, remélem megbocsátják nekem, hogy a jelenlegi francia elnök képét mutatom, lehet, lehetőségem volt arra, hogy egy 10 perces előadást tartsak a francia elnöknek, és felhívjam a figyelmét a hamisított gyógyszerekkel való kereskedelemre. És ő arra kértem, hogy vesse fel ezt a témát a következő ezzel kapcsolatos beszédében, és ezt meg is ígérte, és meg is tette. A fontos, hogy a politikai hatóságok, a politikai vezetők ezt a drámát tudatosan kezeljék. A hamisított gyógyszerek kereskedelme egy szörnyű jelenség, ez egy valódi dráma. nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió is részt vegyen az ez elleni harcban. Köszönöm szépen eh, Gentilini professzornak, a következő hozzászóló pedig Leroy úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, kedves képviselő, kedves hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy itt eh, az Európai Parlamentben eh, hozzászólhatok. Az IRÁK vagyis a hamis gyógyszerek elleni szervezet igazgatója vagyok, és a feladatunk az, hogy a kormányokat meggyőzzük arról, hogy javítsák, javítsanak a jogszabályokon, főleg Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában. Képzésre van szükség, a vámhatóságokkal, illetve a vám, nemzetközi vámszervezettel is együttműködünk, és négy kampányt indítottunk a vám e, e, szervezettel együttműködve. 850 e, millió egységnyi hamisított gyógyszert foglaltunk így le Afrikában. Emellett közleményeket bocsátunk ki. Az elsődleges probléma az, hogy gyakran zavar uralkodik a témában, nyelvi szinten is, ugyanis főleg a hamisításra koncentrál az én szervezetem is, azonban a probléma, amiben szebben kell néznünk, ez az eredet hamisítás. A hamisítás, vagy védjegy hamisítás ez azt jelenti, hogy a jogtulajdonos beleegyezése nélkül használnak egy márkanevet, azonban az eredet hamisítás a legnagyobb probléma, olyan gyógyszereket állítanak tehát elő, amelyekben a hatóanyag 1% a 100% helyett, vagy nincs is benne semmilyen hatóanyag. Fontos tud, tudatában lenne ennek a problémának. A WHO májusban, tavaly májusban úgy döntött, hogy az eredet hamisított gyógyszerekre kell koncentrálni, mert a hamisítás, ez tulajdonképpen a szellemi tulajdont és a jogtulajdonok problémáját érinti, Emellett van egy probléma az a nem a tiltott gyógyszerek használatával kapcsolatban, tehát olyan helyekre, helyeken árusítják a gyógyszereket, ahol nincsen erre engedély, azokban az országokban például. Vagy olyan gyógyszereket árusítanak, amelyek nem felelnek meg a sztenderdeknek. Például egy 5 fokon szállítandó oltóanyag gót, sokkal melegebb, 50-60 fokon is tárolnak, és ez az oltóanyag teljesen elveszíti a hatékonyságát. Tehát ezek nem felelnek meg a sztenderdeknek, ezek a gyógyszerek. Az ilyen gyógyszerek lefoglalására indítottunk egy kampányt, eh, amelyeket lefoglal, le tudtunk foglalni eh, Afrikában. Ezek indiai eredetűek voltak, és ezek inkább eh, a sztenderdeknek nem megfelelő gyorszok voltak, nem pedig hamisított gyógyszerek, illetve hamis, eredet hamisított gyógyszerek. A következő téma, ami szintén nagyon fontos, az az, hogy a, hamis gyógyszerek halált okozhatnak, de rezisztanciát, ellenállást is kialakíthatnak. Tehát, hogyha nem megfelelő antibiotikummal kezelünk valakit, akkor nyilván a baktériumok, a mikróbák ezen megerősödnek. És ez egy nagyon súlyos problémához vezet a rezisztencia megerősödéséhez ez egy nagyon fontos kérdés az antibiotikumok túlzott használatával kapcsolatban is felmerül, de a hamisított gyógyszerek való foglalkozás során sem szabad ezt elfelejteni. Gentilini professzor beszélt arról, hogy 10-20-szor jobban megtérül a gyógyszert hamisítani, mint kábítószerrel kereskedni például, és nagyon sok ország nem is tesz semmit, szankciók nagyon gyengék, például 6-tól 10 napig terjedő börtönbüntetéssel sújtják ezt, holott egy közegészségügyi problémáról van szó, és a közegészségügyi hatóságoknak is mobilizálódniuk kellene, de nagyon gyengék a szankciók. Mexikóban van például egy kartel, amely kábítószer kartel, amely egyre inkább áttér a hamisított gyógyszerekre, mert a kábítószer kereskedelemért sokkal súlyosabb büntetést lehet kapni, azonban most már a gyógyszerektől való függés, függőség egyre megerősödik Szaúd-Arábiában, Például ez egy nagyon súlyos probléma, mindenki szedi ezeket a kis tablettákat, rózsaszín kék kis tablettácskákat, és az ezekből származó bevételekből súlyos konfliktusokat finanszíroznak, fegyveres konfliktusokat. Tehát a kockázatok nagyon-nagyon alacsonyak a gyenge szankciók miatt, és ezt kombinálni azzal, hogy a bírók nem ismerik ezt a problémát, ezt az ügyet nem kezelik megfelelő szigorúsággal, én korábban bíróként dolgoztam, tudom, hogy a bírák hogyan reagálnak. Nagyon nemzeti jellegű a bírói, a bírói szakma is, holott a hamisított gyógyszerekkel való kereskedelem pedig nemzetközi jelenség. Nagyon fontos lenne a bíróknak a nemzetközi együttműködés is. Találkoztam a kínai főgyészsel például, aki nagyon nyitott személy, és ő azt mondta, hogy soha nem keresték őt meg, Afrikából például olyan országok, amelyeket elárasztanak a hamisított kínai gyógyszerekre. Döntő probléma itt a korrupció is. Van egy nyugat-afrikai ország, ahol az elnök őt azért választották újra, mert az a hamisított gyógyszerekkel kereskedő, utcai kereskedők finanszírozták az ő újraválasztását. Tudnunk kell azt is, hogy mind ez hatalmas terhet jelent a, közhatóság, a hatóságok számára, egy nagy egészségügyi kihívást jelent, de ez még a jogállamiságot is veszélyezteti, hiszen annyira súlyos ennek a kriminális volta. Az Egyesült Államokban látjuk eh, az, hogy lejárt gyógyszereket például közép eh, Amerikában szállítják, ott újra csomagolják egy új dátummal. Perúban például a, fogam, a fogam, fogamzás kátló eh, tabletták is, ilyen tabletták, lejárt tablettákat szednek gyakorlatilag a nők. Tehát újra csomagolják ezeket, és Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy hatalmas felelősség terheli az európai intézményeket is. Az európai intézmények egy az Európai Unió egy kiváló irányelvet fogadott el, amely lehetővé teszi a megközelítés egységesítését, és minden aspektust lefed. Ezen jogszabályban olyan lehetőségeket is felvettünk, amelyek a párhuzamos importot illetik, tehát más szállítókat, beszállítókat is lehet használni, és nem koncentrálni a beszállítási lehetőséget egy laboratóriumra. Sajnos az olasz maffia, a nápolyi maffia azonnal látta, meglátta ebben a lehetőséget. 38 tonnás kamionok, amelyek valódi gyógyszert tartalmaznak, ezeket keleti Európai Uniós országokba indítják. Itt az újraforgalmazók reciklálják a gyógyszereket, és innen osztják újra a Nyugat-Európába induló szállítmányokat, hogy megfeleljen, és ez megfelel ennek az európai irányelvnek. Mondhatnánk, hogy ezek akár lopott gyógyszerek is lehetnek. A probléma az az, hogy ha például folyékony gyógyszerekről van szó, egy literből száz litert csinálnak. Németországban eh, például eh, nemrégiben valódi eh, gyógyszer, gyógyszertárakban a gyógyszerre bukkantak, ez egy rák ellenes gyógyszer, egy rákot kezelő gyógyszer, és ezt nagyon felhigították ezt a gyógyszert, szinte nem volt már benne hatóanyag. Az irak.com oldalon megtalálják ezeket az információkat. Három hónappal ezelőtt Dániában is felmerült, illetve Finnországban is felmerült egy ilyen probléma. Nagyon fontos, hogy az európai intézmények ne legyenek annyira idealisták ebben a problémában, ez ezzel a problémával kapcsolatban, hanem foglalkozzanak ezzel, hiszen ez hamar, hamarosan minden európai országot is érinteni fog. Alors, encore la suite. Donc, Miért ilyen kevéssé hatékony a küzdelem? A kormányok többnyire nem érdeklődnek ez iránt. A Mekong menti öt országban ott voltunk, és senki nem javasolta eddig, hogy regionális szinten oldjuk meg a problémát. Tehát számukra ez nem prioritás. Nincsen stratégiájuk, és, nincsen, és csak adhok intézkedések vannak, vagy még azok sem. Ami a szellemi tulajdonjogot illeti, nem veszik figyelembe, hogy mennyire súlyos a helyzet, és hogy ennek milyen jelentős kihatása lehet az egészségre. Nagyon gyengék ezek a tervek, 6 vagy 60 napos terveket fogalmaznak csak meg. A bírók nem ismerik ezt a területet, és a határokon átnyúló bűnözés valódi együttműködést venne igénybe ahhoz, hogy ezt meg lehessen szüntetni. Összefoglalva elmondanám, hogy nem elég a, az utánzott gyógyszerekkel megbírkozni, a hamisított gyógyszerek is komoly kockázatot jelentenek. A nemzeti törvényeknek teljes körűnek és hatékonynak kell lenniük, és olyan meghatározásokon kell ezeknek alapulniuk, amelyek pontosak. Sokszor nem tudunk azzal mit kezdeni, hogy mi kerül a nemzeti törvényekbe a szabálysértéseknek, részleteseknek és harmonizáltaknak kell lenniük. Eltántorító hatású szankciókra van szükség, és a vizsgálatoknak nemzetközi szinten is támogatást kell kapniuk. És nagyon fontos, hogy az illetékes hatóságokat képezni kell és motiválni. Én 40 évig eh, dolgoztam ezen a területen. Eh, a 70-es években eh, nem voltunk még nagyon jók. A, a, csak a dílerig tudtunk eljutni. Utána a 80-as években sikerült magasabbra jutnunk a ranglétrán, és is sikerült ezeket a magasabb szinteket is megtalálni. A bírókat védeni kell a korrupció ellen, mert figyelembe véve, hogy milyen magas pénzösszegekről van szó, ez nagyon könnyen megtörténhet. Ezen kívül képezni kell őket a nemzetközi aspektussal kapcsolatban is, és és pénzre is szükség van, mert a szegény országokban a pénz valóban segíthet abban, hogy hatékonyabb legyen a küzdelem. A nemzetközi egyezményekkel ezt írásba is kell foglalni. A Medikrim egyezményről már beszéltem, de nagyon sok ország van, amely ezt még nem ratifikálta. És itt probléma van, létfontosságú, hogy ratifikálja ezt Európán kívül is minél több állam. De van egy másik ENSZ egyezmény, aminek a neve UNTOK és a Palermói egyezmény. Ez az egyezmény, amelyet 2000-ben írtak alá Palermóban, egy rendkívüli hatású eszköz, egy igazi transzacionális együttműködés lehetne ennek a segítségével megszervezni. 180 ország írta ezt alá, illetve ratifikálta 190 országból. És ez kölcsönös segítségnyújtást tesz lehetővé bilaterális alapon. Ahhoz, hogy együtt tudjunk működni, precíz kereteket kell nyújtani, és ahhoz, hogy egy ország ne utasíthassa vissza az információ kérést, ahhoz ennek az egyezménynek van szükség. Nagyon sokáig az információ kérése sokszor csend volt a válasz. Az összes érintett területen lehetővé teszi az egyezmény az együttműködést, és azt, hogy tanúkat lehessen beidézni, akik a bíróság előtt megjelennek. A Palermói Egyezmény megvalósításával az a gond, hogy egy olyan esetben is lehet ezt alkalmazni, ahol három érintett személy van, szervezett bűnözési keretek között, és hogyha több mint két országban működnek, akkor legalább négy éves börtönbüntetésnek kell, hogy ki legyen téve a bűncselekmény. Hogyha ennél rövidebb a büntetési tétel, akkor nem lehet alkalmazni az egyezményt. Tehát fontos, hogy olyan helyzetre jussunk el, ahol a büntetési tétel legalább négy év a kormányok elő tudják mozdítani ezt a helyzetet, de fontos, hogy proaktívan és nem reaktívan járjanak el. Egy stratégiát kell meghatározni, egy szükséges intézményi keretre is szükség van, ratifikálni kell az egyezményeket, modern és megfelelő törvényeket kell elfogadni, ki kell alakítani egy valódi kölcsönös segítségnyújtási rendszert, illetve el kell kobozni a kereskedők jogait. És van itt egy modell, amit úgymond segítettünk hét afrikai országnak, hogy elfogadjon egy törvényt, és ez lefedi az összes aspektust, amit említettem, és ez hatékonyan fel tud lépni a hamis gyógyszerek ellen. Én pendrive-okat vittem, francia és angol nyelven, mindenféle dokumentummal. Mindent rendelkezésükre bocsátunk, amire szükségük van, és sikerült egyes államokkal Afrikában elérni egy javulást, és a Mekongi hét állammal is ezt fogjuk tenni. Ez így sikerült javítani a törvényeket a világ más részén is. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Uh, Köszönjük szépen, most szeretném megadni a szót a képviselőknek. Van-e valaki, aki szeretne hozzászólni? Parancsoljon! live meg fogjuk találni az összes információt, amit bemutatott nekünk. A, az utánzott és hamisított gyógyszerek elleni jogról szól, de a közegészségügyről nem sok említés történik. Van egy kérdésem. hogy manapság nagyon sok országot nem szabadna arra kényszeríteni, hogy külső forrásból származó gyógyszereket, hát ott kellene előállítani a gyógyszereket, ahol azokat fogyasztják. Venta úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a prezentációt. Egy rövid kérdésem lenne a gyógyszerkoncernek szerepéről. Hogyan közelítik meg ők ezt a témát? Én láttam egy dokumentumfilmet, ami a gyógyszerekről szó. A gyógyszercégnek a fő hadiszállás az Európában volt, de Indiában gyártottak. Ez a probléma. A korrupció egy transzacionális jelenség, és ez ahhoz vezethet, hogy a gyógyszereknek különböző ára lesz a különböző országokban, és máshol fogják gyártani őket, mint hol felhasználják, tehát kapcsolatban. A prezentáció, amit hallottunk, azt gondolom, hogy nagyon sok szakbizottságban el kellene, hogy hangozzon, mert itt nem csak a környezetről beszélünk, a gyógyszerekhez való hozzáférésről, még a fejlett országokban is, de azt is figyelembe kell venni, hogy ezek egészségvédelmi vagy kezelési finanszírozási forrásokról is de nagyon sok ország van, ahol segítséget nyújtunk, és onnan érkezik a gyógyszer mi hozzánk. Tehát ez egy nagyon összetett helyzet, ezért gondolom, hogy ezt a helyzetet az összes Európai Parlamenti Szakbizottságnak vizsgálnia kéne. és a külügyi szolgálat, őket kérdezem, hogy szeretnének-e hozzátenni valamit kezelés sok pontjával is. Köszönöm szépen a professzoroknak a prezentációt. A hamisított gyógyszert érint akár generikus, akár innovatív gyógyszerekről, akár olcsó vagy drága gyógyszerekről legyen szó, itt minden szóba kerül. Tehát nem is azt önök is elmondták. Saját érdekünk, hogy a rezisztenciával is kezdjünk valamit, különösen a malária tuberkulózis hívás a kormányok és az ipar számára, hogy ezek növekszenek, és ezek valószínűleg csak egy fejlettebb gazdasági szinten tudnak megtörténni. De egészségügyi dolgozók helyzetét is, mert ők tudnak elsősorban beavatkozni, és ők is tudják a tudatosságot növelni az adott országban. A regionális együttműködés is említésre került, tehát a regisztrációs követelmények harmonizálása, közös technikai adatlapok, hogy úgy tudjuk, hogy együttműködés is említésre került, tehát a regisztrációs követelmények harmonizálása, közös technikai adatlapok, hogy úgy tudjuk, hogy a gyógyszerekhez való hozzáférés minden kétoldalú egészségügyi programnak a része, amelyet az Unió eh, harmadik országokban indít, és nagyon örülünk annak is. De nagyon fontos még az is, hogy az Európai Unió közvetlenül finanszíroz eh, gyógyszerkiadásokat szegény országokban, tehát ahogy az eh, ismert, a tíz és ennek körülbelül a felét arra fordítják, hogy a legszegényebb országokban való felhasználásra gyógyszereket vásárol. És ezeket nagyon szigorúan megvizsgáljuk, rendszeresen végeznek auditot, és gondoskodunk arról, hogy ez mindig megmaradjon. A beszerzési eljárások globális szinten zajlanak, de a humanitárius oldalon dolgozó kollégák mindig vegyes hozzáállással fognak viszonyulni. Tehát, hogyha egy ország szeretné arra használni a forrásokat, hogy maguk szerezzék be a gyógyszereket, sokszor pedig az egészségügyi és szabályozási rendszert erősítjük a szegény országokban, hogy a rendszer szintű okokat tudjuk megszüntetni. De a hosszú távon Most válaszolni fogok, és Lörá úr is. Először is szeretném elmondani a képviselőasszonynak, hogy az ideális eset természetesen az lenne, hogyha a gyógyszereket helyben gyártanák. De mind azok a kezdeményezések, amik ezen a területen elindultak az utóbbi időben, azok kudarccal végződtek. Voltak közvéleménykutatások, a betegek nem bíznak a helyben gyártott gyógyszerekben. Import gyógyszereket akarnak ismerek olyan betegeket, akik Mauritániából Dakarba mentek, ahol annak idején eh, a legjobb és eredeti gyógyszereket eh, árulták, mások pedig Európába jönnek, Franciaországba vagy máshova, esetleg Olaszországba, és ott vesznek gyógyszereket. Az ideális helyzet az lenne, hogy helyben gyártsák a gyógyszereket, de ettől nagyon messze vagyunk és helyben gyártják a hamis gyógyszereket. Szeretnék kitérni arra, hogy alapvetően Ázsiában gyártják a hamisított gyógyszereket, Kínában és Indiában eh, van a legtöbb gyógyszergyártó is. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy mindazok az aktív molekulák, amelyeket a gyógyszeripar felhasznál, azokat ezekben az országokban gyártják. És ezért eh, ezek az országok eh, a legjobb termékek előállítására is képesek, és ugyanekkor olyan termékeket is eladnak, amelyek hamisítványok. Ez egy nagyon fontos, nagyon nehezen megoldható kérdés. Szeretném elmondani. Nem tudom, hogy mi volt az önkérdése, de arra majd Leroy úr válaszolni fog. És Elhangzott egy megjegyzés, emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió mi mindent tesz, és ezzel egyetértek, és ennek én is nagyon örülök, de a helyben tapasztalható eredmények mégis aggasztóak. A, a világ alap, amely ön is említett, hogyha itt kíváncsiak lennénk az elszámolásokra, akkor megdöbbennénk az a pénz, amelyet begyűjtöttek, azokat nem használják fel teljes mértékben minden évben, ezeknek egy részét befektetik, és ez elfogadhatatlan. A világ alapnak vannak olyan szabályai, amelyeket tiszteletben tartanak, de nagyon sok ország már nem fér hozzá ehhez a támogatáshoz. Az ed amit nem hiszem, hogy megemlített, az is hasonlóan működik, ott is vannak előnyök és hátrányok. Tehát mindenképpen rá kell nézni mindenre, amit teszünk, és objektíven kell ezt figyelembe venni, így lehet valódi eredményekhez pénzük arra, hogy ezeket megvegyék, és nincsen hely sem, ahol megvehetnék ezeket. Nincsenek irodák, nincsenek gyógyszertárak a vidéki területeken. Tehát a gyógyszereiket. Itt tehát egy egész csatát kell majd megvívni. És a piacon vannak olyan kis kereskedők, akik hamis gyógyszereket árulnak nem őket kell eh, hibázni, hogy az emberek eh, olyan tevékenységet végezhessenek, ami nem jár csalással. És eh, Leroy úr is válaszolni fog a saját elképzelései szerint. Köszönöm szépen. És hogy helyben gyártsuk a gyógyszereket, az rendkívül véletlenszerű. Azt láttuk, hogy ez nehezen működik. Akik zsebben tartják a gyógyszereket, és a műtőbe is viszik ezeket, mert attól félnek, hogy az United nélkül arra van szükség, hogy az Európai Unió támogassa azokat, akik tesznek valamit. És azt, ott nincsenek hamis gyógyszerek, tehát Európában nem az a probléma, hogy hamis gyógyszerek cég működik. Ez egy kicsi ország, de el tudja képzelni, hogy ez mit jelent. Európában pedig egy új jelenség az szolgálatuk, amely a felfedezett hamis gyógyszerekkel foglalkozik, hiszen ezek ártanak a gyógyszergyáraknak, de arra lenne szükség, hogy egy erőteljes tudatosság emelés történjen, és hogy megpróbáljunk egy És a laboratóriumokkal kapcsolatban el kell még mondani azt, hogy ha látjuk, hogy mi történik az Egyesült Államokban, a laborok a hepatitis C esetén 80 millió dollárt költöttek erre. 90 napos beteg, kezelésnek vették, vetették őket alá, és naponta 1000 dollárt kértek ezért tőlük. Egy olyan ország, mint például Egyiptom, itt az ország lakosságának az 50%-a hepatitis C-től szenved. Vajon képesek lennének ők ezt kifizetni? Így derült ki, hogy mennyiben lehet rögzíteni az árat. Vannak egyes laboratóriumok Amerikában, ahol az árrögzítés okoz problémákat. Szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy az interneten is, és ez olyan, mint a heroin a 70-es években. Az egyetlen probléma az, hogy miért tudom ezt összehasonlítani, a, a heroin az olyan, mint egy klasszikus bomba, a fentanyl pedig olyan, mint egy atombomba. A normális dózis 0,15%-át ki tudják aknázni ezen a piacon. Azt szeretném mondani, hogy ezt az interneten lehet megvásárolni, és jelentős forgalom eh, zajlik az interneten. 95%-a az itt működő cégeknek a szervezett bűnözésben is érdekelt. És felhívnám az önök figyelmét arra, 19 grammot eh, tesznek a borítékba, és így tudnak ezek a gyógyszerek terjedni. Az interneten lehet azt mondani, hogy eh, nem lehet megtalálni, hogy ki árulja ezeket a gyógyszereket. Franciaországban például nagyon jó a szociális biztonság töltik be a legnagyobb szerepet. Az Egyesült Államokban, ahol nagyon drágák a gyógyszerek, az interneten lehet eh, rákgyógyszereket venni. Az internet eh, fejleményei eh, szintén olyan témák, ahol lehetne dolgozni. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam, amit szerettem volna. Köszönöm szépen a szakértőinknek a prezentációkat, illetve a kiváló válaszokat. Egyetértek Venta úrral, hogy más szakbizottságoknak is meg kellene ismerkednie itt a parlamentben ezzel a problémával, és meg kellene hallgatniuk a szakértőket. Köszönöm szépen! És akkor lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. A 17 témájával foglalkozik, illetve az ENSZ magas szintű panelének a munkájával. Lola Sanchez fogja bemutatni ezt a kérdést, és valószínűleg a orvosok határon, határok nélkül szervezettől is itt van egy szakért. Hola, please, you can start. Yeah, I was giving time for them to sit. Az európai delegáció 2016. novemberében a TRIPS konferencián szólalt fel. A gyógyszerekhez való hozzáférés magas szintű paneljéről van szó, és itt egy szóbeli kérdés hangzott el egészségügyi megfontolások között. Az Európai Bizottság nem osztja ezt a premisszát. A bizottság elismerte, hogy vannak problémák az egészségügyi rendszerrel, mert nincs elég finanszírozás, nincs elég szakértő, és globális szinten gondok vannak egyes gyógyszerekkel, de soha nem említették a hogy holisztikus szinten vannak gondok, és így próbáltak hozzászólni ehhez a vitához. Nem lep meg, hogy az Európai Bizottság a holisztikus szintet emlegeti. A jelenlegi szabályok jelenlegi értelmezése a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban nem egyeztethető össze ezekkel a javakkal. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy önök azt mondták a hozzászólásukban eh, a WTO ülésén, hogy az Európai Unió el van, elkötelezte magát amellett, hogy a jogokon alapuló egészségügyi elra, hogy azok a következtetések, amelyek a kötelezettségvállaláshoz vezettek, a 18-as ponthoz vezetnek, a K plusz F költségei és a gyógyszerek végső ára közötti kapcsolat megszüntetésére van szükség. A technológia transfernek is meg kell történnie az Európai Uniótól a fejlődő országok irányába, át közhasználatba, és elérhető áron kerüljenek forgalomba a gyógyszerek. A bizottság a TRIPS tanács előtt ezt mondta, ezt is szó szerint idézem, az Európai Unió garantálja, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásai összeegyeztethetőek a Dohai nyilatkozattal, és hogy támogatja, az tárgyalások ennek teljes mértékben mondanak. A legutóbbi tárgyalási fordulón a bizottság a legszigorúbb szellemi tulajdonjog védelmet támogatta, további szabadalmi tanúsítványok kiadásával, az adatbázisok zártátételével, vagy a 2016. júniusi tanácsi következtetések felhívnak arra, hogy ezeknek a szellemi tulajdonok védelmi intézkedéseknek a közegészségügyre gyakorolt hatásának a felülvizsgálatára szólítanak fel. Az Európai Unió vállalásai a a generikus gyógyszerek eljutatása a fejlődő országokba nagyon sok millió embernek segítene, nagy indiai vagy kínai eh, gyártók eh, termékei jelentik az egyetlen alternatívát. A politikai következetesség eh, vagy a globális egészség előmozdítása a bizottság részéről segítené a helyzetet. A legutóbbi TRIPS tanács ülésen októberben történt, és itt a generikus gyógyszerek nézve és hogy a szabad kereskedelmi egyezmények, amelyeket az Unió is támogat, éppen ennek ellenében hatnak. És olyan hajók, amelyeket a amelyek generikus gyógyszereket szállítottak, azokat leállították és a szállít juttatnának, azok jelentős költségeket rónak az adófizetőkre, és ezeket merev szabadalmak és szellemi tulajdonjogi intézkedések keretében tudnak csak megvalósulni. És mindez állami forrásokkal. Szeretnék erről beszélni ebben a szakbizottságban, és nyitott szabadalmakról, felelős szabadalomkezelésről, közpénzből finanszírozott kutatásról, a klinikai tesztek nyitottságáról és más témákról. Elvben itt a legitimitás forog veszélyben. Egy bizottság el tudná magyarázni, hogy a delegáció, amely a WTO-ban és a TRIPS-ben képviseli az Európai Uniót, és máshol, ahol szabadkereskedelmi egyezményeket kötnek, valóban a demokratikus érdekeket védi el. És ismét felelős és átlátható módon tudja megvédeni az álláspontját, és a politikai és civil társadalomnak mely részeit kérdezte meg ezzel kapcsolatban? Kit képviselnek önök vég, végső soron? Köszönöm szépen. Okay. <clears throat> I hope that there is somebody from the commission to answer these questions. But before uh, we have an expert... Köszönöm szépen. Dimitri Einiken a Médecins Sans Frontier szervezettől érkezett hozzánk, neki fogom megadni a szót. Köszönöm szépen, Fenben úr. Köszönöm a lehetőséget az MSZF nevében, hogy az ENSZ magas szintű panel folyamatáról beszámoljak. Először is hadd mondjam el, hogy ezt a kampányt a 99-es béke nobel megkapása után hozzáférését próbáljuk biztosítani, illetve az innovatív kezeléseket, a, a hepatitis C, valamint a, az életmentő ö, ö, Ban Ki-moon létrehozott egy magas szintű panelt, amely a gyógyszerek hozzáférésével foglalkozik, és ennek célja, hogy a politikai ö, inkoherenciákat orvosoljuk, gondolok itt a kereskedelmi szabályokra, a nemzetközi jogokra, emberi jogszágok betegei számára, hogy magasak a gyógyszer árak. Első ízben kerül sor arra, hogy a hozzáférhető gyógyszerek illetve az innováció kettős problémájával foglalkozzon. Gondolok itt a gyógyszerekre, a vakcinákra, illetve a kereskedelmi szabályok, illetve az emberi jogi követelmények, a gyógyszerekhez való hozzáférés között valamilyen egyensúlyt alakítson ki. Azon kívül ott vannak a fenntartható fejlesztési célok, az SDG 3, amely az egészségügyel foglalkozik. 2016-ban, amelyre kihatása vannak a gyógyszerárak, különösen a fejlődő országokban, de Európában és az OECD országaiban is. Nincs hozzáférés az innovációhoz, illetve a megfelelő technológiákhoz, ugyanakkor a, a betelációs modellre, illetve az innovációhoz és a gyógyszerekhez való hozzáférésre. Ban Ki-moon volt főtitkár, üdvözölte a jelentést, és arra ösztönözte az érintetteket, hogy vizsgálják felül ezt a jelentést, illetve annak ajánlásait. A jelentést EU-s országok és Ausztria, Belgium, Görögország, Luxemburg, Hollandia, Spanyolország, Portugália különböző politikai fórumokon, például az Emberi Jogi Tanácsban, illetve a, VT, a WHO-ban is hangot adtak ennek. Az átláthatóságra vonatkozik, illetve az Egyesült Államokban, valamint a azon országokban, ahol a, a gyógyszer ágazat, a biogyógyszer ágazat nagyon felett, ott negatívan fogadták ezt a jelentést. El, eltérőek tehát, a, eltérő a fogadtatás, és így az EU nem adott ki egy egységlamenti saját kezdeményezésű jelentés alapját adta, ez a gyógyszerekhez, gyógyszerekhez való hozzáféréssel foglalkozott az MV szakbizottságban, és azt kérte, hogy a magas szintű panel ajánlásait foganatosítsa az EU. Ezen kívül a jelentés üdvözli az innovációnál megbeszélést szervezett arról, hogy hogyan biztosíthatjuk mindenki számára hozzáférhető gyógyszereket. A magas szintű panel ajánlásaira építette ezt a panelt, ezt a kongresszust, vagy a konferenciát, és a konferencia során a képviselők hatóságra van szükség a kutatás és a fejlesztés területén. Az ajánlásokat megvitatták, illetve nemzetközi és nemzeti szinten foganatosították. Például az új szabványok szükségességére utalnék. Ó, igazgató tanácsa is megvitatta a gyógyszerekhez való hozzáférés témáját. Rámutattak arra, hogy szükség van egy ütemtervre, egy úti tervre, amely 2019 és 2023 közötti időszakot való hozzáférés téma volt a fejlődő országok kapcsán. Ebben az évben az EB rábólintott arra, hogy ez prioritás fejlett országokban is, hiszen európai országok is rámutattak arra, hogy problémát jelent a gyógyszerekhez való hozzáférés. külön fejlesztési célok között is szerepel. Több tagállam például Portugália is utalt a magas szintű panel jelentésére, más tagállamok is kiemelték az ajánlásokat, például Hollandia, amely 2017. decemberében a szabadalomokkal foglalkoztunk, Indonézia kezdeményezésére egy állandó bizottság állt föl, amely az ENSZ magas szintű paneljének jelentésére épül, és érthető ez igazából, hogy erre miért kerül sor, illetve nem érthető abból a szempontból sem, hogy a, biztosítani kívánjuk a megfelelő gyógyszerekhez való hozzáférést, maximalista álláspontot képviselő illetve támogatásra szorul globális szinten. Nem figyel oda a tagállamok érdekeire, megpróbálják csökkenteni a gyógyszerekápodást hozott létre, amely kivételeket, illetve korlátozásokat tartalmaz a szabadalmak, illetve a szabadalom és az egészségügy kérdésében. A tárgyalások folytatódni fognak 2018-ban. Zárásképpen a jelentés ajánlása, illetve végkövetkeztetései akadályokkal világszerte. A következő két évben új lehetőség nyílik majd arra, hogy integráljuk ezeket a reformokat az Európai Uniós, valamint a globális egészségügyi ö, szerződésekben, a WIPO és más nemzetközi fórumokon is. A TB-vel foglalkozó magas szintű munkacsoportnak is témája ez, Szükség van arra, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Uniós tagállamok sokkal konstruktívabb és ambiciózusabb álláspontot foglaljanak el a reformok tekintetében, illetve a gyógyszerekhez való hozzáférés tekintetében, így integrált stratégiára van szükség. A 2013-as fenntartható fejlődési agenda keretében. Azt kérjük az Európai Parlamenttől, hogy továbbra is ragaszkodjon az alapvető ajánlások megvalósításához az EU-ban, illetve nemzetközi szinten, valamint a szabadalmak témájában. Ezen kívül új innovációs modelleket kell kialakítani, amely nyilvános megtérülést biztosít a nyilvános kutatási beruházások esetében. Élni kell. Köszönöm szépen. Szeretne valaki kérdést feltenni a képviselők közül? Tessék, Cecil? Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az érdekes információkat. Ez egy nagyon ütés, amelyeket, amelyet önök mindketten hangsúlyoztak. Ez a legjobb ahhoz, hogy megoldást találjunk azokra a következményekre, problémákra, amelyekkel küzdenek az emberek. A hamis közi reformról beszéltünk regionális szinten, Európai Uniós szinten, illetve a tagállami szinten, és És mindezt nem lehet egyéb intézkedésekre, és a kormányzás megerősítése ezen országokban. Ez azt jelenti, hogy ezt az ágazatot gyakran hát egyedi megoldásokkal próbálják sürgősségi szinten kezelni, de fenntartható állandó megoldást erősíteni kell, de ez nem egyszerű. És még egy dolog, amit szintén figyelembe kell venni, az áldozatok nagyon nagyon is védelemre szorulnak, hiszen beteg emberekről van szó, akik gyakran nem tudnak dolgozni sem, nekik nincsen rendszeres munkájuk, és nincs hozzáférésük az egészségügyi ellátáshoz. A legtöbb érintett nő és gyermek Dél-Afrikában, ezt láttuk. A nők például a HIV fertőzöttség esetén akik nem dolgoznak, akiknek nincs bevételük, és semmilyen lehetőségük nincs arra, hogy valamilyen akik nem dolgoznak, akiknek nincs bevételük, és semmilyen lehetőségük nincs arra, hogy valamilyen védelmet kapjanak. Ezért a nők első helyre helyezni. Köszönöm, van-e még egyéb hozzászólás, a bizottság? Tessék, kérem, mutatkozzon be. Thank you very much, uh, Mr. Chair, for... A trade egy um, képviselőit ide meghívni, de azért esett rám a eh, választás, eh, mert 2017. június 8-án Bienkowska eh, biztos asszony válaszolt egy írásbeli kérdésre. Na, a foglalkozó ENSZ szervezetben való Európai Uniós szerepvállalására koncentrált. Ezért vagyok én most itt, és igyekszem